Kandidat

presidente de Timor-Leste. Kelet-Timor elnöke. Welcome to the European Parliament. Tisztelettel üdvözöljük az Európai Parlamentben. Tisztelt elnök úr, újra tisztelettel üdvözöljük 18 év elteltével.